kaptam egy állásfoglalást, és a bizottságtól is. A jegyzőkönyvet ennek, a, ennek az ülésnek a jegyzőkönyvét megadjuk, és ez ellen három hónap alatt lehet ellenvetést benyújtani. Következő napi rendi pontunk az emberi jogok megsértésével kapcsolatos sürgős ügyek, és ezen belül az indiai nők elleni erőszakos cselekmények az első pont. Egy állásfoglalás készült el, Deli kolléga az első hozzászóló. Elnök úr, tisztelt kollégák! Örülök, hogy egy hónapon belül másodszorra foglalkozunk Indiával a parlamentben. Ez a legnagyobb demokrácia a világon, miközben a nők helyzete katasztrofális. A nemi erkölcs elleni bűncselekmények számát és problémáját banalizálják, minden